társunkat szeretném kimondani irántuk. Hölgyeim és uraim, most pedig a közleményekhez térnék át. Február 10-én a Jogi Bizottság eh, Rina Ronya Kari asszony eh, mandátumát megvizsgálta, és egyöntetően azt javasolta, hogy február 5-i hatállyal ezt érvényesnek minősítsük. Azt javaslom, hogy a mandátumot érvényesnek minősítsük. Van-e ellenvetés? Nincs. A akkor eh, a mandátum jogosságát, eh, érvényességét megerősítjük. Az illetékes bizottságok pedig az Európai Parlament által elfogadott